Térünk rá az európai kereskedelmi, politika kereskedelmi egyezmények eh, globális értékteremtő vonatkozásaira. Köszönöm, elnök asszony. Globális eh, gazdag eh, gazdasági rendszerünk nagyon fontos különböző műveleteken alapul a világ minden pontján. A kiegészítés keresése, az innovációs partneri kapcsolatok azok, amiket keresni kell, ha akkor jó megoldást találunk, ha azonban nem a jó megoldás, akkor tönkretesszük a környezetet, adót kerülünk el, stb. stb. Gyakorlatilag a nemzetközi cégek koordinálják ezeket a partneri kapcsolatok, vagy kapcsolatokat, vagy többszörös alvállalkozások formájában. Az Európai Unió mind az árukat, mind a szolgáltatásokat exportálja, és ezeket a láncokat egy fenntartható fejlődés eszközé ki kell, hogy állítsa, és így igazságosabb globalizációt tudna elérni. Az egész folyamat során egyre nagyobb a kockázat annak, hogy a munkavállalókat kizsákmányolják, nem tartják tiszteletbe jogaikat, és nem ö, fair módon folyik a verseny ö, mindenféle síkon. A jelentés akkor készült, amikor az Európai Uniós kereskedelmi ö, politikát az állampolgárok ö, rendkívül módon kritizálják, akik felrebb, átláthatóbb globalizációt akarnak. Ezért kérjük a bizottságot, hogy hozzon olyan intézkedéseket, amelyek a virágláncokat, értékláncokat felelősségteljesebbé, átláthatóbbá teszik. Csak egy-kettőt említenék itt meg. Például a kereskedelmi megállapodásokba külön fejezetet kellene szállni egy kötelező jellegű fenntartható fejlődésnek, azonban úgy, hogy az adóelkerülést, adócsalást is kizárhassuk így nem lennének konfliktusok, kötelező keretek között kellene figyelni a nagyvállalatokra. Ezen kívül a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szabályai tiszteletbe tartva kellene minden tárgyat előállítani. Ott van például Olaszország példája, például a megfelelő módon termelt paradicsom esete, amely ilyen jellegű címkét is visel. Nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy meddig lehet felhasználni az egyes termékeket. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a globalizációt. Közös a célunk, itt kiegyensúlyozott a helyzet, hogy megfelelő eszközt találjunk erre. Az egyik kollégánk azt mondta, hogy Simon Weil azt mondta, a kompromisszum keresése magasabb szintű megoldást kell, hogy hozzon, mint egyes személyek álláspontja. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól illusztrálja ezt a keresést, és Külön köszönetet szeretnék Vász úrnak mondani az jelentés készítők közül, de mindegyiküknek, akik segítettek abban, hogy kompromisszumot keresünk, és így remélem, hogy nagyon sokan megszavazzák ezt holnap. Köszönöm szépen. Kelly úr kezdi a spontán hozzászólalásokat. Parancsoljon. Köszönöm a szót. Figyelmesen hallgattam az előadót és úgy gondolom, összességében kiegyensúlyozott hozzászólást hallottunk, mint az INTE tagja. Természetesen rendkívül érdekel a kereskedelem, hiszen nagyon fontos a kereskedelem, ha az ember termel valamit, el kell, hogy tudja adni. És nyilván az Európai Unió, mivel világszerte kereskedelmi megállapodásokat köt, nagyon fontos szerepet vállal fel minden tagállam gazdaságában. 50%-os exportot mutathat fel csak négy év alatt. De, ahogy hallottuk, az összes többi kérdést is ide kell sorolni, és csomagként kezelni. A kereskedelmi megállapodásoknál meg kell figyelni minden területet, konzultálni az érintetekkel, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a negatív aspektusokat minimálisra szorítsák. Köszönöm szépen. Grazie, Presidente. Köszönöm, Kaputo úr, mondja. Az Európai Unióban a nemzetközi kereskedelmek kérdése az utóbbi időben az egyik legfontosabb a közvélemény szemében. Európa szerte azt tapasztaljuk, hogy a KKV-k rendkívül fontosak az értékláncban. A szabad kere, kereskedelem gyakorlatilag versenyt állít elő, és az egyes cégek, cégek nem tartják tiszteletbe azokat a normákat, amiket kellene. Hogy hatékonyan tudjunk a kereskedelmi megállapodások keretén belül a környezetvédelmi és a jogi kérdésekre is válaszolni, tiszteletbe kell tartani a munkavállalók méltóságát és jogait. Köszönöm szépen. Merci, Köszönöm szépen, Máriász úr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A szabadkereskedelmi megállapodásoknak eh, az volt az eredménye, hogy tönkretették a fejlett országok gazdaságát, és olyan országokba tették át a termelést, ahol kizsákmányolják a dolgozókat. Ez eléggé nyilvánvaló, és most eljött az idő, hogy fellépjünk ez ellen. És hogy nyomást gyakoroljunk olyan országok irányába, amelyek ilyen kizsákmányolt munka révén előállított termékeket állítanak elő. Megvan az ILO munkavédelmi egyezménye. Alkalmazni kell. Kettő, az emberi jogokat jobban figyelembe kell venni. Harmadsorban sokkal jobban oda kell figyelnünk a környezetvédelmi záradékokra, és nem szabad megengednünk a gyermekmunkát vagy a kényszermunkát. Úgy gondolom, hogy ezek szükséges eszközök, hogy jobban előmozdítsuk a nemzetközi kereskedelmet. Köszönöm. Köszönöm. Gratulálok az előadónak, Aréna asszonynak, hiszen kiváló jelentést állított össze. Nyitnak kell lennünk. Az Európai Uniónak igenis legyen meg az az erkölcsi ereje, hogy számon kérje a emberi jogok betartását minden tekintetben. És nagyon erős üzenetet kell küldenünk a tárgyaló partnereinknek. Én három dolgot szeretnék most kihangsúlyozni. Az első a dolgozó kizsákmányolása, az olcsó munkaerő kizsákmányolása. Ez a munkaerő túl olcsó. Másodszorban kiemelném az adó megkerülés problémáját és az adóparadicsomokat. Utána említeném a környezetrombolást is bizonyos országokban, és ezért mi fizetjük ki a számlát, hiszen az Európai Unió a fejlődő országok legnagyobb donorja, és ezek az országok azok, amelyekkel egyezményeket kötünk. Köszönöm szépen még egyszer a asszonynak. Köszönjük szépen, ez elég rövid körre volt a felszólalásoknak, vagy még valaki akart szólalni? Megszólalni, nem? Akkor biztos úr a szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm az interbizottságnak, az előadónak, Maria Rénának a sok odafigyelést, az, a bele sok munkaórát a jelentésbe. A bizottság a fenntartható fejlendés a 2030-as agenda ügyét prioritásként kezeli, ezen belül a kereskedelem és beruházási politikát is, és egyértelmű, hogy a szociális társadalmi felelősségvállalást elvárjuk partnereinktől, és szerűen kiegészítjük kereskedelmi szerződéseinket erre vonatkozó paragrafusokkal, bár ezek még többnyire önkéntes vállalások szintjén valósulnak csak meg. De a globális értékteremtésben a kereskedelmi politikai az Európai Uniónak és a kereskedelmi megállapodásaink konkrétan mind a globális értékteremtést szolgálják, a bizottság minden partnerével arra törekszik, hogy a közbeszerzési eljárások szabályait úgy alakítsák a partnerek, hogy a visszaélésekkel szemben ez ellenálló legyen. A társadalmi felelősségvállását a cégeknek ugyancsak elvárjuk, és a nemzetközi környezet és munkaügyi szabályok betartását is elvárjuk együttműködünk az OECD-vel, és közös iránymutatásokat dolgoztunk ki a fejlesztési célokról, amelyben ugyanúgy szerepelnek ezek a cégek által vállalandó vállalások, mint a környezeti normák. A bizottság ezen túlmenően ö, idén is előjött egy nemek közötti egyenlőségre vonatkozó elvárási kritériumrendszerrel, amelyet a WTO 2011. decemberes miniszteri konferenciáján be fogunk mutatni. A bizottság számos egyenkénti fellépéssel, kapacitásépítéssel, fejlesztéssel, fejlesztés támogatással segíti a kereskedelmi partnereinket, hogy a saját munkaügyi környezeti normáikat növeljék. Különös tekintettel a mikrovállalkozásokra és az emberi jogokra általában. A bizottság szélesen együttműködik az ILO-val, a munkakörülmények közös definíciója érdekében, a globális értékteremtési láncokban érintett munkavállalói körökre vonatkozóan, és közösen részt veszünk jogalkotásban, a HAK konferencia sorozatban, a magánjogi kezdeményezéseknél, és ott vagyunk szempontként. Az Európai Uniónak pedig saját jogalkotása is van a vállalkozások társadalmi felelősségvállásáról. Két konkrét példát is mondanék. A 2014-es szövegünk az 500 főnél többet alkalmazó európai vállalkozásoknak kötelezővé teszi a szociális munka jogi és környezeti és korrupcióellenes stratégiák kialakítását és betartását, és a banki ágazatban is kötelező vigilanciát, éberséget ír elő, ami a beléjük vetett bizalmat növelheti. A bizottság rendszeresen együttműködik a parlamenttel, önökkel ezen normák további alakításában.